erkläre die am. dreiundzwanzig juni a június 23-ai ülését ezennel folytatja az Európai Parlament. Im Einvernehmen mit den Fraktionen. A frakciókkal megállapodtunk abban,